Good afternoon, dear Jó napot kívánok, kedves kollégák, kedves vendégek, foglaljanak helyet. Megkezdjük a ma délutáni ülésünket. Mindennek előtt szeretném elfogadni a napi rendet. Megkérem önöket, foglaljanak helyet. Köszönöm szépen. Tehát a napi rend következik. A harmadik napi rendi pont, a, a hetedik napi rendi pont, a már a nyolcadik pont az EU Egyesült Államok közötti megállapodása a személyes adatokra vonatkozóan, és a kilencedik pont eh, a csalás elleni fellépés. Nos, ezeket a pontokat el kell halasztanunk. Amennyiben nincs kifogásuk ezzel szemben, akkor a módosított formájában elfogadtuk a napi rendet. A nyelvi rezsimet tekintve Dán lett horvát nyelvre nem történik fordítás sajnos a mai ülésen. Aztán van egy hosszú lista a koordinátorok ajánlásainak elfogadására, és eh, szeretném ezeket eh, előadni a vélemények készítése Gabriel asszony, a néppárt eh, a rövid távú vízumokkal kapcsolatos állásfoglalás, Timor Leste, Egyesült Arab Emírségek, Dominikai Köztársaság, Szent Vincent és Granada, Trinidad, Tobago és Granada. A második egy vélemény a kötelező információ csere az adózás területén. Itt a koordinátorok úgy döntöttek, hogy nem készül vélemény azonban módosítókat be lehet terjeszteni az ECMA szakbizottságban a meghallgatásokra vonatkozóan. 2015 második szemeszterében a koordinátorok elfogadták a meghallgatásokat és a missziókat a második szemeszter vonatkozásában. Ezt egyébként a LIBE tagjainak el is hiattuk. Az Európai Ombudsman a befogadással kapcsolatban itt a szakbizottsági koordinátorok 2009 és 2014 közötti tevékenységét vizsgálták a koordinátorok, és ebben egyetértettek, és aztán a megfigyelő kijelölése az Eurojust elnökének megválasztása kapcsán 2015 áprilisában a LIB titkárság egy tagját delegálják megfigyelőként, mint már mondtam. Aztán egy eh, dokumentum tervezett az elnökségnek, egy levél tervezett az új pszichoaktív eh, szervezetek és eh, anyagok minimális tartalma, illetőleg a büntetőügyi felelősségre vonás az illegális kábítószer csempét. Ezt, ezt a tanács elnökségének el fogják jutatni. A koordinátorok egyetértettek abban, hogy strukturális párbeszédet szerveznek az Európai Bizottsággal. Az első ülés lesz Tavlopoulos biztos urral és Timmermans úrral május 6-án, 7-én lehet 2015-ben természetesen. Aztán a már a közös operatív csapat. Itt egy tájékoztató pontra számítunk az Európoltól és a bizottságtól. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a Liga napi rendjére tűzik ezt a témát, és azt is javasolták, és a, hogy az, az elkészült állásfoglalást nem építjük ki tovább, nem folytatjuk, aztán az a kiber zaklatás Olaszországban témája, ezzel ebben is állás foglalkozunk, és az új szintetikus drogok és afrikai, Afrikából a emberi szervek csempészéte. Vittorio Veneto foglalkozik ezzel, és állásfoglalásra irányú indítványok, Jakab Csicsúr erőszakos sporteseményeken és a gyermekek védelme. Aztán a koordinátorok ajánlották, azt is javasolták, hogy az eddigi ajánlásokat nem folytatjuk, az Magyarország kapcsolatban Hasselroising, aztán módosítók az alapvető jogok tekintetében McConnor. Azt gondolom, hogy elő felolvastam, előadtam az összes döntést, amit a koordinátorok meghoztak. A kérdésem most az, hogy a koordinátorok is a szakbizottság elfogadja -e. Úgy látom, ez valóban így van. Most pedig a negyedik napi rendi pont következik. A vita harmadik államok polgárainak belépése, kutatás, tanulmányok folytatása, a diákcsere javadalmazás ellenében végzett a javadalmazás nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, valamint opermunkavégzés céljából. Wikström asszony az előadó, meg fogjuk kérni Wikström kolléganőt, hogy számoljon be az aktuális helyzetről, miután a második háromoldalú párbeszédre is sor került március 23-án. Meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Mint már említette, 21, március 21-én volt ez a háromoldalú párbeszéd. Itt az irányel fatájáról beszéltünk, az általános feltételekről vitáztunk, és az egyetemi hallgatókra vonatkozó különleges feltételek a gazdasági tevékenységről, hogyan lehet legálisan dolgozni az Európai Unióban. Ami a hatályt illeti, az összes intézmény egyetértett abban, hogy hogyan fogunk eljárni, és kitartotta a pozíciója mellett. Mi az új javaslatnál azt mondtuk a parlament részéről, hogy új kategóriákat alkalmazunk kötelezőként, és az OPER és a fizetésben részesülők re is ez vonatkozzon. És itt egy meglehetősen sérülékeny csoportról van szó, gyakran kizsákmányolják az operként dolgozókat a korábbi helyzetből, ami pedig a fizetésben részelő gyakornokokat illeti, erősíteni kell a pozíciójukat, szeretnénk bátorítani azt, hogy kapjanak fizetést ezek az emberek, és ezért sajnálatos lenne, hogyha bevonnánk a fizetésben nem részűzőket, és a tanács egyébként visszafogott volt az álláspontjával kapcsolatban, és kicsi a két kategóriát szeretnék, egyetemi hallgatókat és kutatókat, pont ennyi lenne. Ennek ellenére sikerült egy kompromisszumos szöveget elfogadni a 6.5-ös bekezdéssel kapcsolatban és tisztáztuk, hogy olyan emberekre vonatkozik ez, akik jogosan vannak az EU területén, amikor kérik ezt a támogatást. A tanács egyébként a 12-es preambulum bekezdésre is hivatkozott, ott egyébként előtte töröltük, és itt a tagállamokat felszólítják arra, hogy a doktori tanulmányokban résztvevőket kutatóként kezeljék, és ne egyetemi hallgatóként ami pedig a hallgatók speciális kondícióit, illeti feltételeit illeti, itt a kötelező ö, oktatásról van szó, hogyha itt tisztázni kell azt, hogy valójában mit is értünk az oktatási intézmény alatt ebben az esetben itt jog hozzáférést kívánunk, legális hozzáférést biztos, kívánunk biztosítani a bizottság egy minimum 20 órás foglalkoztatás mellett tette le a garast, de a tanács továbbra is kitartott mellett, hogy most egy 10 órát alkalmazzuk, ami már eddig is érvényes. Mi azt mondjuk, mi szeretnénk, hogy legálisan dolgozzanak a hallgatók. Tudjuk, hogy a nagy európai egyetemeken tanulók mindig is tanultak, ha is a fekete piacon voltak, mert jogilag nem volt lehetőség erre. Ami a haladást illeti a két oldalú párbeszéden, elnök asszony, hát bizony korlátozott eredményt értünk csak el, ezt mit én nagyon sajnálok, de javasoltam, hogy a következő trialógust halasszuk el éppen ezért, és arra ösztönözzük, a technikai szintű munkát, hogy haladjanak, és a tanácson belül is dolgozzanak, hogy ők jobban lássák, melyek a kulcsfontosságú területek, és ez azt jelenteni, hogy ne akadjunk el minden apróságon a tárgyalások során. Hogyha nem haladunk a trialóguson, akkor csak időt vesztegetünk vele ezt egyébként a tanács és a bizottság is támogatta, hogy elhalasszuk a következő három oldalú ülésünket. Egyelőre időpontunk nincs rá, de meggyőződésem, hogy a tanácson vagy a tagállami szinten folyik a munka, megbeszéljék, hogy hol vannak nevezett vörös vonalak, amiken nem tudnak átlépni, tehát technikai szintű munka folyik én természetesen folyamatosan tájékoztatni fogom a szakbizottságit a haladásról, amit elértünk, illetőleg a nehézségekről is, hogyha szembesülünk ilyenekkel. Én abban bízom, hogy ez javít a helyzeten, ez a halasztásos időt szánunk rá. Szeretném aláhúzni, hogy az irányelv mennyire fontos Igenis, kutatási jelentésekre van szükség. Németországból érkezett visszajelzés, amely, hogy ez az egyik fontos elem, hogy Európában a demográfiai kihívással szembe tudjunk szállni. És amennyiben kérdésük van, igyekszem válaszolni. Köszönöm szépen Wikström kolléganőnek, abban bízunk valamennyien természetesen, hogy sikerül haladást elérni ebben az ügyben. Van-e kolléga, aki reagálni kíván az elhangzottakra. Úgy látom, nincs kolléga, aki reagálni kíván. Akkor a továbbiakban sok sikert kívánunk a munkájához. A következő napi rendi pontunk, az ötös napi rendi pont, az Európai Intézmények és Emberi Jogok Európában. 2065-ös számú ajánlásról van szó, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése részéről és hogy az ajánlásokról többet szeretnék megtudni, ezért meghívtuk McNamara urat, Michael McNamara urat, aki előadó a Jogi és Emberi Jogi Bizottságban, az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlésében. McNamara urat kérem meg, tehát, hogy kérem, foglaljon helyet itt a körünkben a szakbizottságunk nevében. Ez egy rendkívül fontos együttműködés, amit kialakítottunk az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlésével. Örülök, hogy eljött a szakbizottságunkba. Örülök is tudják kollégák, hogy itt az erőteljesebb együttműködés hívei vagyunk az Európai Parlament szakbizottságügyi és a Parlamenti Közgyűlés között ezért azt gondolom, hogy erre sort is kerítünk. Ez az oka annak, hogy örülök annak, hogy üdvözölhetjük meg nem McNamara urat. Kíváncsian várjuk a jelentést, amit készítettek az európai intézmények és az emberi jogok összefüggéséről. Úgy gondolom, ez egy rendkívül fontos munka, amit el kell végezni, hiszen az alapvető jogokról beszélünk. Meg McNamara úr, megadom ennek a szót. Mikrofont kérünk. Um, first of all, I'd like to thank Először is szeretném megköszönni ezt a kedves meghívást, hogy a már bemutathatom ezt a jelentést, nagyra becsülöm ezt a lehetőséget. Én vagyok a jelentés előadója, és egyébként pedig a közgyűlés jogi és emberi jogi bizottságának elnöke. Nagyon fontos tehát mindkét szakbizottság számára a kapcsolattartás. Hát kezdjem azzal, hogy 2013. decemberében a Jogi és Emberi Jogi Bizottság nagyon gyümölcsöző eszmecserét folytatott a korábbi alelnökükkel, Gönc Kinga asszonynal. Miután a szakbizottságuk elfogadta Louis Michel jelentését a 2012-es emberi jogi helyzetről az Európai Unióban. Ma én az európai intézményekről és emberi jogokról fogok beszélni. A mi szakbizottságunk ezt január 27-én fogadta el ezt a jelentést, és a Párizsban március 6-án fogadta el az állandó bizottság. Az eszmecsere 2012. júniusában kezdődött, a bűró utána a szakbizottságnak kiutalta a témát. A vita során a parlamenti közgyűlés tagjai felvetették aggájaikat a munka megkettőzésével kapcsolatban, tehát hogy az Európa Tanács munkája megkettőződik, ugye az EU-nak is van emberi jogok külön képviselője. Több különböző kezdeményezés indult be, hogy legyen egy olyan mechanizmus, amely a kopenhágai kritériumok betartását figyelni az EU-s tagállamokban. 2013. októberében zajlott egy vita a szinergiák és duplikáció témájában az én jelentésem alapján. A közgyűlésben ekkor újra elhangzott az, hogy az Európa Tanács munkájának megkettőzését el kellene kerülni, semmilyen más EU intézmény ne, nem kellene, hogy elvégezze még egyszer ugyanazt a munkát, hanem vegyék figyelembe az Európa Tanács már meglévő eredményeit az emberi jogok, demokrácia és jogállamiság témájában Európában. A jelentésemben arra összpontosítottam, hogy a tanács az Európai Tanács, a Bizottság, a Parlament, a Bíróság, de az Európai Központi Bank és egyéb intézmények is eh, mennyire veszik figyelembe az emberi jogokat a munkájukban, és hogyan eh, ösztönzik, erősítik ezeket az EU-n belül és kívül. Ez különösen fontos, hiszen a Lisszaboni szerződés életbe lépésével az EU kibővítette a tevékenységét olyan területekre is, amelyek hagyományosan az Európa Tanács területei voltak, például az igazság és belügyek, ezek a témák az Önök Szakbizottságának a hatókörébe is beletartoznak. Ahogy mondtam, márciusban volt a szavazás. Jean-Claude Trichet, az LKB volt elnöke, illetve Martin Keo, az EU alapjogi ügynökségének vezetője részvételével meghallgatást is szerveztem. A választások után pedig, parlamenti választások után tégy feltálló látogatásra utaztam Brüsszelbe, a tanács, illetve bizottsági képviselőkkel találkoztam, az igazságügyi és foglalkoztatási főigazgatóság képviselőivel, illetve a civil társadalom képviselőivel is. Ugyanazok az alapértékeink, demokrácia, jogállamiság, emberi jogok bizonyos területeken e, tulajdonképpen magasabb szintű védelmet is próbálunk elérni, az alapjogi kartából is látszik ez. Azonban az EU komoly nehézségekkel néz szembe, amikor a saját tagállamainak megfegyelmezéséről van szó, amikor ezek a tagállamok rendszeresen megszegik az említett alapértékeket. A bizottság közleményt adott ki 2014 márciusában egy új keretről, és megpróbálták megpróbáltak egy mechanizmust javasolni, ezeknek a kiskapoknak a megszüntetésére az EU-s tagállamokban. Hogyha ezt a mechanizmust megvalósítják, akkor az Európa Tanácssal együttműködésben kellene tenni ezt, és nem csak önmagának a bizottságnak, ahogy ez eredetileg a javaslatban szerepel. Nem csak a Velencei Bizottságról van szó, hanem az Európa Tanács összes testülete részt kellene, hogy vegyen egy ilyen fajta mechanizmus működésében és ide értem az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéleteit, az Emberi Jogi Biztos határozatait, sőt még a Parlamenti Közgyűlés Monitoring Bizottságának jelentéseit is. Az én jelentésem készítésekor az EU alapjogi ügynökségével szorosan együttműködtem. Többször felmerültek aggályok, hogy átfedi egymást a tevékenysége a két szervnek. 2010-ben vizsgáltunk ezt utoljára. Boris Szelevics, egy kollégám Lettországból jelentést készített, és határozatot is fogadtak el abban a témában, hogy az alapjogi ügynökség ne végez el ugyanazt a munkát, mint az Európa Tanács. A európai emberi jogi mechanizmusok finanszírozásáról is szó esett az alapjogi ügynökség igazgatójával 2011 márciusában eszmecserét folytattunk, és ennek következtében megállapítottuk, hogy az alapjogi ügynökség és az Európa Tanács strukturális együttműködés alapjait fektette le annak érdekében, hogy kiegészítsék az egymás által végzett munkát, ahelyett, hogy megkettőzik azt. De egyelőre a finanszírozás, ami ebben a, ezen a területen rendelkezésre áll, nagyon korlátozott. Ezért is nagyon fontos, hogy garantáljuk, hogy a lehető legkisebb duplikáció történjen. Az Európai Emberi Jogi Egyezmény csatlakozáshoz való csatlakozás is nagyon fontos, de csalódtam a bíróság 213-as számú véleményével kapcsolatban. Ezt ugye tavaly decemberben adta ki a bíróság. Azért mondom, hogy csalódtam, mert a vélemény hangneme adott nekem erre okot. Már egyébként is nagyon sokan kommentálták ezt a témát, szakértők, tudósok, akadémikusok és így tovább. És aztán a bíróság ítélete a, annyi akadályt talált a csatlakozási folyamatban, hogy az tárgyalás az valószínűleg nagyon-nagyon bonyolult lesz, ha nem lehetetlen. Persze ez jogi kötelezettség egyébként az Európai Unió részéről Iszaboni szerződésből fakaton, úgyhogy remélem, hogy sikerül majd ebből a nagyon nehéz helyzetből megtalálni a kiutat. Végül pedig a jelentésemben az újabb intézmények állapotát is megvizsgáltam, például az LKB, illetve az Európai Stabilitási Mechanizmus, ugye nyilván ez utóbbi nem intézmény, és arról írtam, hogy az ilyen intézmények, illetve ennek a stabilitási mechanizmusnak a hatása milyen a tagállamokra. Lehet, hogy a szociális, gazdasági jogokra kihat ez. És a, arra a következtetésre jutottam, hogy az átláthatóság, illetve a demokratikus elszámoltathatóság hiánya miatt a, a a válságra adott reakció eléggé ellentmondásos és befolyásolja az állampolgárok életét és jogait. Illetve arra a megállapításra is jutottam, hogy történik itt duplikáció. A 204 per 2015-ös állásfoglalásban felszólítottuk a tagállamokat arra, hogy a lehető leggyorsabban kezdjék meg a tárgyalásokat az Európai Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozás érdekében és arra is felszólítottuk az EU-t, hogy az Európa Tanácssal a lehető leghamarabban eh, kezdjék meg a strukturális szervezet együttműködést, és támaszkodjanak az Európa Tanács szakértelmére. A jogállamiság mechanizmusa kapcsolatban a parlamenti közgyűlés arra a következtetésre jutott, hogy folyamatos tájékoztatásra van szüksége az Európai Unió részéről, illetve annak garantálására, hogy a eddigi munkáját és tapasztalatait figyelembe veszik. Az EU ezen kívül a jogszabálytervezeteket is felül kell, hogy vizsgálja annak érdekében, hogy megállapítsa, hogy az alapjogi kártával összhangban vannak-e. Ez önöknek, mint az Európai Parlament megválasztott képviselőinek gondolom nagyon fontos, ugyanúgy, mint a jogi szakértőknek és az önök személyzetének. A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a jogszabálytervezetek hatását meg lehet vizsgálni az alapjogokra vonatkozóan. És amíg ezt megteszik, a módosító indítványok esetében ez nem történik meg. Pedig a módosító indítványok nagyban befolyásolják a jogszabálytervezeteket. Ezzel kapcsolatban én várnám az önök véleményét, esetleg a jogi szolgálat véleményét, Kaptam ezzel kapcsolatban egyébként a bizottság jogi szolgálataitól is választ, méghozzá azt, hogy nincsenek meg hozzá az erőforrásaik, hogy a valamennyi módosító hatását megvizsgálhassák valamennyi jogszabályt tervezethez. Tehát, hogy nem tudják megvizsgálni erőforrások hiányában azt, hogy mindennek az alapjogokra milyen hatása van. Végül pedig az Európai Szociális Kartához való ratifikálásra is felszólítottuk azon tagállamokat, amelyek ezt még nem tették meg. Az Európa Tanács a miniszteri bizottságához intéztük ezeket a felszólításokat, konkrétan azt, hogy a Európai Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozása lehető leghamarabb megtörténjen, illetve hogy bizonyos kritériumokról készüljön egy katalógus, annak érdekében, hogy a válság miatti költségvetés szigorítási lépések ne vezessenek sem szociális, sem gazdasági jogok csorbulásához az Unióban. Zárásként pedig hadd mondjam el, hogy remélem, hogy a jelentésem elfogadása után az EU és az Európa Tanács közötti együttműködés javulni fog, ez általában egy együttműködési megállapodáson alapul, ezt 2007-ben fogadtuk el, tehát remélem, hogy továbbra is jól tudunk együttműködni, és a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság terén szorosan együttműködünk úgy, hogy nem duplikáljuk egymás munkáját. Remélem, hogy az EU intézményei figyelembe veszik az Európa Tanács véleményét és tapasztalatát, már felhívtam arra is a figyelmet, hogy ez egyébként pénzügyileg is észszerű. Tehát a különböző jogalkotási testületek is figyelembe kell, hogy vegyék, hogy a jogszabály tervezetek ne csorbítsák az emberi jogokat. Arra kérném önöket, hogy a 2031-es állásfoglalás ajánlásait vegyék figyelembe, tehát a csatlakozás az emberi jogi egyezményhez, és hogy vegyük figyelembe, hogy a bel- és igazságügyi együttműködés szerepe nagyon fontos az emberi jogok védelme szempontjából az EU-ban és azon kívül valamint erősítsük meg a kopenhágai kritériumok betartásának vizsgálatát az EU tagállamokban. Rendszeres legyen ez a monitoring, és legyen megerősítve. Az Európa Tanács is segíthet ebben a munkában, koordináljuk az elvégzett munkát, hogy a felesleges megkettőzést elkerüljük. Végül pedig Szeretném a titkárságnak nagyra becsülésemet kifejezni. Júniusban látogattam ide, a választások után nagy munkában volt mindenki. Ágneska Slánának és, és az asszisztenseknek szeretném a segítségét megköszönni a jelentés elkészítésében. Köszönöm még egyszer a meghívást, és kíváncsian várom a kérdéseket. Thank you very much, Mr. McNamara. Köszönöm szépen McNamara úrnak, nagyon érdekes és informatív volt. Egy kolléga kért szót, Zippel asszony. Köszönöm szépen, köszönöm McNamara úrnak is. Köszönöm tehát McNamara úrnak is a helyzet ábrázolásáért illeti ez a köszönet, ez egy érdekes dolog volt, amit hallottunk, de véleményem szerint, személyes vélemény szerint, hát más jelentéseket is kapunk, de ez egy ijesztő dolog, mert időnként úgy képzeljük, hogy Európában rendben mennek a dolgok, és az alapjogi, emberi jogi sérelmek, hát olyas valamit képeznek, amit máshol kell bírálni, és nem nálunk. Ezért tehát fontos az, hogy tükörben nézzünk mi is, és eh, a hozzászólása elején tulajdonképpen egy szisztematikus alapjogsértési rendszerről beszélt, legalább egy tagállamban, és arról a problémáról is beszélt, hogy hogyan lehet koordináltan ellenőrizni, hogy betartják-e az emberi jogokat, alapjogokat, a jogállamiság, mint címszó is felmerült az ön esetében, és most éppen azon gondolkodunk egyik, mint amit a mi parlamentünk már többször követelt, hogy a kopenhágai kritériumokat felül kell vizsgálni. Tudom, hogy az Európai Bizottság részéről és mások is feltették a kérdést, hogy mik ezek a kritériumok, hogyan tudjuk ezt ellenőrizni, ezért azt gondolom, hogy fontos lenne, hogy az Európa Tanácssal és másokkal is együttműködjünk annak érdekében, hogy ezek a kritériumok tényleg létrejöhessenek, és akkor minden egyes tagállam vonatkozásában megszülessen egy jelentés. De azt gondolom, hogy hosszú út áll előttünk, amíg ide eljutunk Emlékszem a legutóbbi jogalkotási ciklusra, az akkori Európai Bizottságtól már azt követeltük, hogy egyfajta szociális hatásvizsgálatot is végezzenek, még ezt sem látom teljes mértékben, és egy alapérték hatásvizsgálat még nehezebbnek tűnik, és itt nem csak arról van szó, hogy a személyzet hiányzik ehhez, hanem arról is szó van, hogy hiányzik a politikai szándék bizonyos helyeken főleg, hogyha bizonyos törvények különböző politikai okoknál fogva nagyon gyorsan kell, hogy megszülessenek. Nos, ilyenkor az ilyen megfontolások lemaradnak egyszerűen. A bevezetőm után azért konkrét kérdés is szeretnék feltenni. Az első kérdésem az, hogy vannak-e már kap kapcsolatok az Európa Tanács részéről, itt beszélt az alapjak ügynökségről, van-e kapcsolatok az Európai Bizottsághoz? Tehát ez a kérdésem, hogy egy ilyen közös munka az alapjogi felvizsgálat, az alapjogok betartása esetén hogyan működhetne? Tudná e valamit ezzel kapcsolatban mondani? Az önök kritériumai hogyan alakulnak annak megítélése során, hogy hogyan tartják be az alapjogokat? Ami pedig egy további kérdést illeti, hogy adott esetben szisztematikusan sértik meg az alapjogokat. Az érdekelne, hogy ki lehet-e jelenteni, hogy ez ilyen jellegű jogsérelmek száma növekedett az elmúlt időszakban, és az ön tapasztalatai szerint az összes tagállamban vannak alapjogsértések, vagy legalább sok tagállamban, és hogy vannak-e adott esetben kikristályosodott területek az elmúlt években, ahol az alapjogok megsértése nagyon szembeszökő, és más területeken nem annyira mondjuk. Köszönöm Zipel asszonynak. Szlambala asszony. Köszönöm szépen, köszönöm az előadást, és támogatni tudom Zippel kolléganőmet abban, amit mondott Engem is érdekelne tehát az, hogy a megtakarítások, a megszorítások hogyan hatnak az alapjogokra. Én is a Szociális Szakbizottság és Foglalkoztatási Szakbizottság tagja is vagyok, és hallottunk jelentésekről az elmúlt ciklusból is, például a trojka döntések hatása erre a területre és itt érdekes összefüggéseket láthatunk. Ugye itt az EU-s szinte meghozunk döntéseket, amelyek pénzügyi döntések, ezek hogyan hatnak a politikai területre nemzeti keretek között, és hogyan érintik a, a nemzeti politikát, például az egészségügyhöz való hozzáférést, a biztonságos, a többi. Nagyon érdekelne tehát az, hogy ön hogy látja, hogy mit tudunk tenni, hogyan tudunk lépni hogy a koordináció, a jobb koordináció felé az európai, az Európa tanácsal együttműködve, hogyan tudjuk a nemzeti parlamenteket jobban bevonni egy új dimenzióként, és a saját értékelésünket a szemeszter programjaikban hogyan tudjuk megjeleníteni. Ugye itt vannak az éves jelentések az Európai Bizottságtól, egy sor kérdés ezekben felmerül, és mit tudunk tenni annak érdekében, hogy jobban együttműködnek, és nyilvánvalóan a kopenhágai kritériumokra én is szeretnék kitérni. Itt komoly aggájaink vannak emiatt, mert a legfontosabb elemek inkább a csatlakozás előtti időszakban alkalmazhatók, és ezek a szankciók már nem működnek, ha valaki belépett mert abból indulok, hogy utána ilyen probléma nem fordulhat elő, valaki csatlakozott, de tudjuk, hogy van. Vagyis hogyan tudjuk, hogy hogyan tudnánk itt a későbbiekben is követni ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy sokkal erőteljesebb önkritérákra lenne szükség. Köszönöm, Lambert kollégano. Vitalonos. Köszönöm szépen, elnök asszony ami az Európai Unió válaszát illeti a gazdasági válságra, az a jelentés, amit a parlamenti közgyűlés készített az Európa Tanács részéről, tényleg alá húzza azt, hogy mennyire hiányzik a transzparencia, az átláthatóság a döntéshozatalban, és az elszámoltathatóság is hiányzik a döntéshozók esetében amit azonban meg kell említeni, hogy két és fél-három évvel azután, hogy közzétettük fontos döntéseket az Európai Bizottság részéről, a szociális jogokkal kapcsolatban, ahol Görögországot elméletileg és a trojkát gyakorlatilag azzal vádolták, hogy törvényeket sértenek, éppen a megszorítások miatt semmi se történt annak érdekében, hogy ezeket a jogsértéseket megszüntessük. Semmi se történt. Éppen ellenkezőleg. Igen, csak bosszantó, hogy az európai intézmények önmaguk is, mindenekült az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank pillanatnyilag is azt követelik, hogy az új görög kormány, amely a néptől kapott mandátumot arra, hogy megszüntesse a megszorításokat. Nos, figyelmen kívül hagyják ezt a mandátumot. Egyszerűen folytatják az eddigi tevékenységüket, megsértik az Európai Szociális Kartát, például oly módon, hogy tömeges elbocsátásokat tesznek lehetővé a karta negyedik cikke ellenére. Még inkább felháborító, hogy a követelések nagy része nem függ össze a pénzügyi stabilitással, nem táplálja azt, vagy semmiféle pénzügyi nyereséggel nem jár, csak arra a célra szolgálnak, hogy a tőke profitját emeljék. Ezért aztán fel kell tennünk a kérdést, hogy a megszorítások politikája olyan eszköze, amelyel ténylegesen fel tudunk lépni a pénzügyi instabilitással szemben, vagy miről is beszélünk illetőleg elmélyítjük a tagállamok eladósodottságát, és ez egy eszköz arra, hogy ugye a megszorításokat alkalmazok, mert a megszorítás azt jelenti, hogy a tőke tovább erősödik, és ez végül is a munkakárára, vagy a munkavállalók kárára megy. És erre szolgál az egész fellépés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kérdésem McNamara úrhoz kiegészíti Kriszogonosz kollégám kérdését. Azt szeretném megtudni, hogy mit is jelent pontosan az, hogy létezik az európai jog, hogyha az Európa Tanács szemszögéből nézzük, és mit jelent az európai jog az Európai Unió szemszögéből nézve. Ezt azért kérdezem, mert két közgyűlésen is, 2012-ben és 2014-ben nagyon világosan elítélte az alapjogok megsértését, a megszorító politikák eredményeként két állásfoglalásban, és erre Trizagonosz kolléga most utalt erre a két állásfoglalásra. A bizottságnak nem ez a megközelítése a jog szempontjából. Tehát az a válasz, amit adtak egy olyan kérdésre, amely a megszorító intézkedések hatásáról szólt az alapjogokra vonatkozóan, Katalinen úr válaszolt a bizottság nevében. Tehát ez a válasz, ez úgy hangzott, hogy egy bizonyos értelemben az európai jog, illetve az európai jogállamiság, amely az alapjogi kartán nyugszik, ilyenkor fel van függesztve. Tehát a görög helyzetben ez fel van függesztve, mert Görögországnak államadósági problémája van, amelyet a saját hitelezőivel kell megoldania. Tehát én öntől pontosan ezt szeretném kérdezni, hogy önök elítélik a megszorító intézkedések hatását az alapjogokra, önök ebből a megközelítésből tekintik az alapjogokat, és közben az Európai Bizottság másként tekint ugyanezekre a jogokra. Felteszem magamnak a kérdést, hogy nem lehet, hogy ez az egyik probléma tulajdonképpen, emiatt nem sikerül tulajdonképpen azt elérni, hogy az Európai Unió csatlakozzon az Európa Tanácshoz? Köszönöm. Eli. Köszönöm, Spinelli asszony. Most pedig visszaadom szakértőnknek, vendégünknek a szót, meg nem arra úr parancsoljon. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Elnök asszony, megpróbálok az összes kérdésen végigmenni. Cipel asszonynak köszönöm a kérdést és az egyetértést is. Feltette ugye azt a kérdést, hogy pontosan mi volt az alapja a mi értékelésünknek, tehát milyen jogokat vizsgálunk. Hát nyilván azok, amelyeket az alapjogi karta elsőként elismert, ugye ezeket a Lisszaboni szerződés vezette be, aztán az Európai Emberi Jogi Egyezmény, ugye ennek is ugyanolyan jogi hatása lett, a Lisszaboni szerződésben, mint a többinek, és az Európai Szociális Karta is ide tartozik, hiszen ennek nagyon fontos szerepe van a jogok alakulásában Európában. Aztán kérdezett arról, hogy az emberi jogokat milyen fenyegetések érik Európában. Hát persze több ilyen is van, és több esetben megsérülnek ezek az alapjogok. Minden tagállamra igaz ez, elég az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéleteit végignézni, hogyha ezt a tényt igazolni, igazolva kívánjuk látni. Aztán a balti államokat említeném, Ugye itt nem a nemzeti kisebbségek ígérték a helyzet megoldását, hanem az, emberi jogsérté, az ő emberi jogai garantálására vállalt garanciát a kormány, és a csatlakozás után ilyen sok évvel még mindig az a gond, hogy ezek a kisebbségek továbbra is nehézségekkel küzdködnek, az állampolgárság megszerzése is nehéz számukra, de a baltiakon kívül több tagállamban is előfordul, hogy a menekültek jogai sérülnek. Tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy, és ez valami olyan, amit a, én az itteni találkozókon hallottam sokszor a tárgyaló partnereimtől, és mondjuk én ír parlamenti képviselőként is szólok most önökhöz. Tehát, hogy itt tulajdonképpen az emberi jogi kérdéseket elválasztják a menedékkel kapcsolatos, menekültekkel kapcsolatos kérdésektől, mint hogyha ezek nem lennének összefüggőek, pedig teljesen nyilvánvaló, hogy ezek is szorosan összefüggnek egymással. Aztán rendszeres fenyegetések vannak, a jogállamiságot érő fenyegetések, például a hatalmi ágak szétválasztása a tagállamokban, az igazságszolgáltatás függetlensége, azt hiszem ez az igazságszolgáltatás függetlensége több tagállamban is megkérdőjeleződött, és ahogy ön is felhívta erre a figyelmet, úgy tűnik, hogy nem létezik semmifajta mechanizmus, amelynek a segítségével reagálni lehetne az ilyen szisztematikus jogsértésekre. Hát nyilván nem biztos, hogy az minden egyes jogsértés esetén az EU-nak lépnie kellene, és erre kellene, hogy legyen külön mechanizmus, hiszen erre vannak a bíróságok a tagállamokban, tehát azt kellene inkább elérni, hogy a a hátralék, a bíróságok hátraléka csökkenjen, tehát hamarabb bonyolódjon az ügyintézés, de a rendszer szintű fenyegetettséget és jogsértéseket ne hanyagoljuk el, ez lenne talán a jelentésemben az egyik fontos pont. Lemberc asszony. Ön konkrét javaslatokról kérdezett engem. Hát talán ö, említhetnék egyet. Jean-Claude Trichet úr nagyon kedves volt, és eljött az egyik bizottsági ülésünkre, és ö, értékelte a lépéseket. Hát én számomra ez elég emlékezetes volt. Ugyanis ő azt mondta, hogy úgy érzi magát, mintha egy repülőgép pilótája lenne, és mondjuk a bankválság után a repülőgéből letekintve látná a romokat. Ugyanakkor úgy tűnt, hogy ő úgy gondolja, hogy például az alapjogi karta nem igazán alkalmazandó az LKB-ra és az LKB tevékenységére. Az ő véleménye szerint az LKB feladata az gyakorlatilag a monetáris politika meghatározása független intézményként, hiszen a szerződések is ezt írják elő. És az EU legtöbb tagállamában a központi bank független. Az LKB e feladata is az, hogy a kamatláb meghatározása úgy történjen, hogy az inflációt veszik figyelembe. Ez eltér az amerikai Fedtől, mert ott ugye a foglalkoztatási számadatokat is figyelembe veszik de hát mégis minden intézményre kötelezően vonatkozik az alapjogi karta, és minden intézménynek ki kell értékelni, hogy a általa hozott intézkedések milyen hatással vannak az alapjogokra. És a munkához való jog is egy jog, de hát tudnék erről még többet is beszélni, több munkám is van. Itt van egy hatalmas papír, kupac angolul és franciául is vannak benne dokumentumok, tehát eléggé kategorikus megfogalmazások is szerepelnek itt. Például a 15-ös cikkben szerepel az, hogy mindenkinek joga van dolgozni, az alapjogi karta, és az is szerepel benne, hogy minden európai állampolgárnak joga van munkát keresni és dolgozni. Én értem, hogy amikor a kartát szövegezték, akkor igyekeztek óvatosan fogalmazni, tehát mégiscsak tovább lépett ez, és az én személyes véleményem szerint nagyon furcsa lenne, hogy az, hogyha az Európai Központi Bank teljesen figyelmen kívül hagyná a munkához való jogot, amikor a saját intézkedéseinek a hatását vizsgálja. Tehát talán együttműködhetnének szorosabban a tekintetben, hogy a szociális és gazdasági jogokra vonatkozóan a politikai hatását meg tudják állapítani. Aztán hát nyilván van itt egy politikai ideológia, ugye, hogy a szociális gazdasági jogok helye hol e, található, és lehet, hogy ezeket nem tekintik annyira fontosnak, ezért nem vizsgálják annyira az intézkedések hatását ezekre nézve, hiszen ugye több ilyen megszorító intézkedést is hoztak a válságra reagálva. Aztán a következő kérdésre válaszolva mondanám, hogy én komoly érdeklődéssel figyeltem, hogy mi történik Görögországgal. Ugye ír parlamenti képviselőként én is megtapasztaltam a nehézségeket, és hát a görög választások után a szabadon választott képviselők munkáját is figyelemmel kísértem. A saját hazám helyzete és Görögország helyzete egy kicsit hasonló, tehát hasonlóságokat mutatott. Én a munkáspárt tagjaként ugye a szocialista frakcióban lennék, és Írországban pedig egy olyan kormányt támogattam, amely olyan intézkedéseket hozott, amelyeket nem tudtam elképzelni, hogy valaha is támogatnék. De hát Írország sokkal nagyobb szabadsággal rendelkezett a tekintetben, hogy milyen intézkedéseket valósít meg. Nekem úgy tűnik, nem vagyok persze szakértő, de nekem úgy tűnt, hogy Görögországnak sokkal kevesebb volt a mozgástere és nagyon, tehát sokkal több intézkedést kényszerítettek úgymond rá Görögországra. Nagyon-nagyon nehéz döntéseket kellett meghozni Írországban is, és hát ezt tudják, hogy a nehéz döntéseket meg kell hozni, meg is hozták ezeket. Persze nem akarom azt mondani, hogy ha valaki, valamely ország államadósági válságba keveredik, akkor ne lehessen, ne küzdködhessen nehézségekkel. De hát Trisé úr, hogy én sok mindennel ö, szembeszállnék, amit ő elmondott. Tehát azt mondta, hogy két alternatíva van, hogy a költségeket megnyírbáljuk, amíg a bevételekkel nem felelnek meg a bevételekkel nem egyenlőek. Zsírország egyébként abba a helyzetbe került, hogy a költségvetési kiadásait kellett hatalmasan csökkentenie, de a szociális gazdasági jogokra, kollektív szerződés tárgyalására és így tovább nem hatottak ki az intézkedések, tehát ön azért említette ezeket, amelyek a görög esetben ugye felmerültek. És aztán a Spinelli asszony volt az utolsó kérdező, Olaszországból, nem Spanyolországból, elnézést kérek tőle. Hát, hogy ki hogy gondolkodik a jogokról, hát igen, ahogy említettem korábban, van egyfajta ortodox megközelítés Európában. A politikai jogokat fontosabbnak tartják, a szociális és gazdasági jogokat pedig kevésbé tekintik jelentősnek. Az én személyes véleményem az az, hogy hogy legitim az összes jogvédelme a nemzetek feletti intézményekre is ez vonatkozik, az Európai Unióra is. Az Európai Unió a legitimációja nagy részét pontosan ezekre a jogokra építve dolgozta ki, a szociális és gazdasági jogokat is figyelembe vett, és Írországban is ilyen szerepet játszott. Én nyilván csak ír küldöttként tudok, képviselőként tudok most itt szólni. És aztán ezután ugyanez az unió ugyanezeket a jogokat ássa alá azokkal az intézkedésekkel, amelyeket rákényszerít bizonyos tagállamaira. Köszönöm szépen, Megnemara úr, mondja az elnök asszony. Köszönöm, hogy ellátogatott a szakbizottságunkba. Köszönjük ezeket az érdekes gondolatokat és információkat. Azt hiszem nagyon jó példája mindez annak az együttműködésnek, amely fennáll a két intézményünk, intézmény között. Tehát megköszönöm még egyszer. We, we have to suspend our meeting. Be kell, hogy függesszük az ülésünket 15 percre mert itt van Wikström asszony, a következő napi rendi pont előadója, de én feltételezem, hogy a többi meghívott még nem érkezett meg, akik ebben az eszmecserében majd részt vesznek, úgyhogy ezért azt javaslom, hogy várjunk. Jelent volnak már a teremben? Kérdezem a titkárságot, hogy megérkeztek-e a vendégeink, ha nem, akkor várnunk kell. Ha mindenki itt van azonban a következő napi rendi ponthoz, akkor folytathatjuk, nem? Akkor 10 perc szünet.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

So, colleagues, uh, Kollégák, kérném, hogy folytassuk a munkánkat. Folytatjuk tehát a délutáni ülésünket. Everybody to take, take their seat. Kérnék mindenkit, hogy foglalja el a helyét. Let us continue the meeting. Uh, we will have uh, quite many stakeholders this afternoon. Több meghívottunk is van ma délután. I will wait until Megvárom, amíg Cecilia is készen áll, tehát a hatos napi rendi pont következik, és a kísérő nélküli kiskorúak nemzetközi védelem iránti kérelmének megvizsgálásáért felelős tagállamról van szó. Először Wikström asszonynak fogom megadni a szót. Ő ugye a Dublini rendelet előadója, ő fogja bemutatni a dokumentumot, és ezután pedig a meghívottjainknak fogom átadni a szót, hogy beszámoljanak az eredményekről, és majd halljuk, hogy miért, a véleményük szerint miért fontos pozíciós papírt készíteni erről a jogszabálytervezetről, akkor is, hogyha mindez csak a rendelet 8-as cikkére vonatkozik. Tehát Wikström asszony, először is átadom önnek a szót, utána a meghívottjainknak, és utána pedig az árnyék előadók következnek. Tehát először Wikström asszony. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Látom, hogy azzal a kockázattal szembesülök, hogy ismétlem magam, de nagyon fontosnak tartom, hogy összefoglaljam a történetét ennek a jelentésnek, mint az előző mandátommal kezdődött. Én voltam a Dublin rendelet átdolgozásának előadója 2013 áprilisában fogadták el, azonban volt egy olyan cikk, amivel nem tudtuk megállapodni, ez a 8.4-es, itt mely tagállam felelős adott esetben a menekültügyi kérelemért és a kiskorú akért. Itt nem volt egyértelmű a Dublini szabályozás, nem az első jelentkezésből indulunk, a kérelemből indulunk ki, de ez legyen az általános szabály. Az előző Dublin szabály volt, vagy rendelet volt hatályban, a legtöbb tagállam ezt úgy értelmezte, hogy a kiskorúakat vissza lehet küldeni oda, ahol először érkeztek meg az Európai Unióba. Ez vonatkozott tehát a kiskorúakra is. Az új Dublini rendelet esetében egyetértetek abban, hogy világosabbá kell tenni ezt a szabályt, de, és ez fontos, de nem tudtunk egyetérteni abban, hogy ezt hogy lehet egyértelműbbé tenni az Európai Bizottság és a Parlament tisztázni akarták azt, hogy ahol a legutóbbi kérelmét nyújtotta be a kiskorú, míg a tanács azt mondta, hogy az első kérelem országából kellene kiindulni, és ebben nem sikerült megállapodásra jutni a tárgyalások idején volt egy függőben lévő tárgyalás a bíróságon éppen ebben az ügyben, és nem tudtunk megállapodni abban, hogy elfogadjuk. A szöveget olyan formában, ahogy az a régi rendeletben szerepelt, de azt tudtuk elfogadni, hogy azt az utat kell járni, amely leginkább szolgálja a fiatalkorú érdekeit. Itt egy közös nyilatkozatot fogadtunk el, amit a három intézmény is támogatott, és ez azt tartalmazza, hogyha ítélet születik a bíróság részéről, akkor az Európai Bizottság ezt a konkrét bekezdést újra nyitja a Dublin rendeletben, és megállapodásra jött velünk, és és olyan megállapodást kell kialakítani, amely tökéletesen tükrözi a bíróság döntését. 2013. júniusában a Dublin rendelet elfogadása előtt a bíróság döntést hozott. Itt a parlament pozíciójával voltak párhuzamban, és eh, itt eh, a tagállam, amely kérelemért felel egy kiskorú esetében, ez az az állam legyen, ahol éppen tartózkodik eh, a kiskorú és a bizottság javasolta egy év múlva azt, hogy 2014. júniusában tehát javasolta azt, hogy ez ilyen értelmi szabályozás szülesen meg, és most ezt a változtatást el kéne fogadni, és nem lehet kétséges, hogy a gyermek érdekét azt szolgálja leginkább, ahogyha így járunk el. Egyébként az alapvető jogok kartája is ezt tartalmazza. A bírósági döntés azt is tartalmazza, hogy kísérő személyek eh, különösen sérülékeny személyek, éppen ezért egy másik tagállamba nem szabad őket eh, átszállítani. A kollégákkal együtt üdvözöljük a bizottság, az Európai Bizottság javaslatát. Ez nagyon jól tükrözi az ítéletet, ezt a nyilatkozatokban is szerepeltettük, és a bizottság eredeti javaslatát is tükrözi. Ez amikor a Dublin rendelet felvizsgálatáról volt szó először, tehát ez egy egyszerű dolog, de mégiscsak nehéz és bonyolult, de lehetővé kell tenni, hogy a cikket összhangba hozzuk a bíróság ítéletével, és ebben egyetértett a három intézmény valamikor, a közös nyilatkozatban emlékeztetni szeretnénk erre. A tervezett jelentésemet januárban terjesztettem elő, és teljes mértékben támogatom a bizottság javaslatát. Itt egyetlen kis bekezdésről van szó, egyetlen cikkben, és nem látok, nem látom a szükségességét annak, hogy megváltoztassuk a hozzáállásunkat, és főleg nem a bíróság döntéséhez alkalmazkodva. Az a szöveg, amit én, bevez, amit én kitaláltam a szövegemben, ezt átvettem egyszerűen a bíróság döntéséből, ítéletéből, a fő tanácsnak döntéséből vettem át, és ez teljesen összhangban van a mi megállapodásunkkal. A főszabály tehát az, hogy ahol tartózkodik a kiskorú, az a tagállam foglalkozzon és döntse el a kérelmet, a menekültügyi kérelmet, de alapvetően abból kell kiindulni, hogy a leginkább a kiskorú vagy a fiatalkorú érdekeit kell szolgálni E, adott esetben a legjobb érdek az is lehet a kiskorúnak, hogy átszállítsák máshova. Ezt nem zárjuk ki, de itt egyéni értékelésből kell kiindulni, mindig külön kell vizsgálni, hogy mi a tényleges érdeke a fiatalkornak. És ez alapján kell eldönteni, hogy a sor kerül, vagy nem. Három elvet határoz meg a bíróság, amit mérlegelni kell. A következő sorrendben először is a kiskorú legfőbb érdeke, a második, szükségtelen átszállításra ne kerüljön sor, harmadik pedig, hogy a menekültügyi eljáráshoz való gyors hozzáférést biztosítsuk. Itt nagyon fontos, hogy emellett kitartsunk, itt a tanács előtt van ez a döntés, és azt kell látnunk, hogyha megkezdődött az eljárás egy másik tagállamban, akkor átszállításra sor kerülhet, ehhez ragaszkodna legalábbis a, tan a tanács, de ez nagyon aggasztó lenne, hiszen ez szembe megy azzal az elvvel, hogy ahol éppen tartózkodik a kiskorú, az a tagállam felel a, a kérelem feldolgozásáért és ez megnyitja a lehetőséget a szükségtelen átszállítások előtt, és elhúzza természetesen ezt követően az eljárást is, mert tudjuk, hogy az átszállításos, átszállítás önmagában több időt vesz igénybe, mint egy új kérelem elbillárása. Éppen ezért biztosítani kell, hogy a nyilatkozat tartalmát betartsuk, hiszen ezt mindhárom intézmény aláírta annak idején, és teljes mértékben betartjuk a bíróság döntését. Semmilyen körülmények között ne fogadjunk el olyan szöveget, amely nem éri el ezt a védelmi szintet. És tartsuk szem előtt, hogy miről is beszélünk, sérülékeny gyermekekről. Azt gondolom, hogy itt világossá kell tennünk, hogy miért van szükség eh, ezen fiatalok eh, védelmére ezért készítettem a módosítóimat, és más kollégák is, és egy irányba haladunk, ezért elfogadom az összes módosítót. Azt hiszem, hogy a lehető legsűrűbben kell tartani a szöveget. Egyébként valamennyien egy irányba húzunk ebben az esetben, és az árnyék előadókkal is egy következő ülésen részletesen megvitatjuk. A módosítókat nagyon örülök a mai napon egyébként, hogy a szakbizottság lehetőséget ad arra az érintetteknek, hogy ők is ki, tehát elakadtak a liftben természetesen az érintettek azok, akik konkrétan foglalkoznak a gyermekekkel, akik kiskorúakkal, és valamennyiünk számára nagyon fontos, hogy alaposan hallgassuk meg azt, amit el akarnak mondani nekünk, hiszen ők dolgoznak kint a terepen, a valóságban. Azt gondolom, hogy ez egy plusz érték lehet számunkra a munkánk során, a jövőben vegyük komolyan, amit elmondanak az érintettek, a terepen dolgozók, és a tanácstól is és a bizottságtól is szeretnénk meghallgatni a véleményüket. Köszönöm szépen a figyelmeket, köszönöm Cecília. Mielőtt szót adok a meghívott vendégeknek, az Európai Bizottság képviselőihez fordulok, és kérem, hogy mondja el a véleményét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt Wikström mondja, szeretnék csatlakozni, egy kis vu érzésem van, mert a negyedik ülésünk ez már ebben az ügyben, de még egyszer szeretném hangsúlyozni az Európai Bizottság speciális szerepét ebben az ügyben. Itt az Európai Parlament és az Európai Tanács felszólított bennünket, hogy vegyünk részt a tárgyalásokon a Dublin 3-as rendelet kapcsán a 8.4-es cikkről van szó, és itt döntés született a bíróság részéről az úgynevezett emi esetben. A második pont, szeretném említeni, legutóbbi szakbizottsági ülésen is részt vettem. Üdvözlöm Wikström asszony tervezetét, ami támogatja a bizottság javaslatát. Ezt vártuk, és hát ténylegesen ez is történik. A jelentéstervezet e, bevezetne egy új preambulum bekezdést is, és ami pedig a jelentés tervezett bemutatását illeti, támogatni tudjuk azokat a célokat, amelyek eh, a módosítások mögött szerepelnek. Más esetekben viszont még vitára van szükség technikai szinten, mert biztosítani szeretnénk a jogi korrektségét ezeknek a kérdéseknek. Szeretnék még valami rámutatni, volt lehetőségünk arra, hogy lássuk a módosítókat. Ugyanezt tudom elmondani a módosítókról is amelyek megszülettek a tervezettel kapcsolatban. Helyes irányba mutatnak ezek a módosítók mindenek előtt, ahol világosába akarják tenni azt, hogy mi itt is jelent a a kiskorú fő érdeke, de vannak olyan ügyek is, amelyek nem tartoznak mi hatályunkba. A 18-19-es módosítára gondolok mindenek előtt a hatékony védelem esetében a Dublin eljárás során, vagy vannak olyan kérdések is, amelyeket amelyek eh, az idevágó irányelv hatájára ásnak, de ezeket a kérdéseket részletesen meg kell vitatnunk, és továbbra is kell értékelnünk jogi technikai szempontból is. A harmadik pont, az Európai Bizottság alapvetően megvizsgálta a jelentéseket, amelyeket kaptunk az érintettektől ebben az ügyben, és örültem annak, hogy azt látom és hallom, hogy a bizottsági javaslatát az érintettek támogatják. Volt egy ülésünk ebben az ügyben, ott megbeszéltük, ezt onnan tudom, és nagyon figyelemmel hallgatom majd a különböző hozzászólásokat a mai napon, talán új információkat is kapunk az eddigi eszmecserék után. A negyedik pont, szeretnék emlékeztetni még egyszer arra, mint az eddigi üléseken mindig, és ezt szeretném aláhúzni külön, hogy a kísérlet nélküli gyermekek, kiskorúak védelme rendkívül fontos az Európai Bizottság szemében. Éppen ezért Biztosítani kell, hogy a gyermek legfőbb érdekét a Dublin eljárásnak szavatolnia kell, méghozzá olyan módon, ahogyan azt az Európai Bíróság meghatározta az említett esetben azt látjuk, hogy különböző megközelítések vannak a jogi értelmezést tekintve az ítéletnél, itt természetesen egy bonyolult eh, kérdésről van szó, amit a szakértőknek meg kell vizsgálniuk, de szeretnék egy általános pontot kiragadni. Ez a pont azt jelenti, hogy egy általános eh, előírás kívánt a bíróság értelmezni, és nem ment végig az összes lehetséges eh, forgatókönyvön, ami a különböző tagállamokban jelentkezhet iskolok vonatkozásában. Szeretném itt aláhúzni, hogy a bizottság javaslata is kulcs forgatókönyvekre vonatkozni, amelyeket a bíróság nem vizsgált. Az ötödik pont, szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a bizottság abban bízik, hogy egy kiegyensúlyozott kompromisszum születik a társjogalkotók között, és ez teljesen összhangban lesz a bíróság ítéletével, és ez eleget tesz annak a kötelezettségvállalásnak, amit a nyilatkozatában a három intézmény jelent. Remélem ez alapján el tudjuk fog, nem sokára el tudjuk fogadni még nyári szünet előtt az Amini rendeletet. Nagyon fontos, hogy gyorsan elfogadjuk ezt, hogy harmonizált eljárásokat tudjunk biztosítani a tagállamok körében, és így a kiskorúak érdekének a leginkább eleget tegyünk. Ezért a bizottság konstruktívan látja a tanács álláspontját és a parlament álláspontját is. Mi mindent elkövetünk annak érdekében, hogy egy politikai padhelyzetet elkerüljünk. Pillanatilag két éve vagyunk egy padhelyzetben, és mindent el kéne követnünk annak érdekében, hogy hidakat verjünk, és ne hagyjuk magukra a kiskorú utazókat, egyedül utazókat, és bízzunk meg a tárgyjogalkotókban. Köszönöm szépen. Most pedig a lett elnökséghez fordulok. Kérem, hogy mondják el a tanács általános megközelítését. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Mondhatnám, hogy a tanács elemezte a bizottság javaslatát, és egyetértett a tanács álláspontjával, hogy ezt az állandók, állandó képviselők bizottsága 2015. február 5-én elfogadta. Ahogy a bizottság is elmondta, arra számítunk, hogy a parlamenttel zökenőmentes párbeszédet folytatunk, annak érdekében, hogy lezárjuk majd hamar ezt a fontos javaslatot. Véleményünk szerint a tanács a trialógus álláspontjának kidolgozása során abban is megállapodott, hogy a gyermekek érdekeit kell figyelembe venni mindig, ez eh, kell, hogy, eh, ezek kell, hogy élvezzék az elsőbséget. Nagyon fontos az is, hogy világos jogi szabályokat fektessünk le, amelyeket a gyakorlatban alkalmazni kell, vagy lehessen az összes lehetséges esetben. Ahogy a bizottság felhívta erre a figyelmet, a bírósági ítéletek nem foglalkoznak minden különböző lehetséges helyzettel. Ezért a tanács megvizsgálta a bizottság álláspontját és javaslatát, és arra a következtetésre jutott, hogy bizonyos következmények bizonyos körülmények között a transfer, az átszállítás a kísérő nélküli kiskorúak érdekeit szolgálhatja. Például akkor, hogyha abban a tagállamban folyamodtak ugyan menedék kérelemhez, ahol éppen tartózkodnak, de már korábban benyújtottak egy hasonló kérelmet egy másik tagállamban. Ilyen esetekben szerintünk az átszállításnak lenne értelme, mert lehet, hogy jogbiztonságot és világot kapott volna a kiskorú már az első tagállamban, ahelyett, hogyha a második vagy harmadik tagállamban várja ismét a választ, és azért szolgálna ez a gyerek érdekeit, a gyermek érdekeit, a kiskorú érdekeit, mert a második vagy harmadik tagállamban újra kezdődne az egész folyamat a legelejétől. És ezért lenne fontos, hogy az első, tehát a benyújtás helye szerint első tagállam vizsgálja a kérelmet. Nagyon fontos tehát, hogy a gyermek érdekeit mindig garantáljuk. Ahogy elmondtam, a tanács örömmel várja, hogy mielőbb megkezdhesse a párbeszédet az Európai Parlamenttel, és abban reménykedünk, hogy zöggenőmentesen sikerül megállapodásra jutni, és ezt a fontos javaslatot elfogadni. Köszönöm szépen, elnök asszony! We have three, uh, six, uh... Hat meghívott vendégünk van, és először is arra kérném a kedves vendégeket, hogy a beszámolójukat három percre korlátozzák, hogy utána még jusson időnk az cserére is. Először a UNHCR, az ENSZ emberi jogi képviselőjének véleményét fogjuk meghallgatni. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném a Légbeszakbizottságnak megköszönni ezt a lehetőséget, hogy a UNHCR véleményéről beszámolhatunk, a Dublini rendeletről. A 61-es cikk szerint a gyerek érdeke kell, hogy az elsőbséget élvezze minden esetben és ez konkrétan, hogy egyszerűen fogalmazom, a gyerek jólétét jelenti. Ez azt jelenti, hogy amikor a transfert, az átszállítást figyelembe veszik, több tényezőt kell értékelni. A jelenlegi rendelet 63-as cikke sorolja fel ezeket, a biztonság, jólét, társadalmi fejlődés, a gyermek életkora, érettsége, véleménye. A 63-as cikk tartalmán kívül az identitás, a sérülékenység és egyéb okok is figyelembe veendők, a tartózkodás időtartama abban a tagállamban, ahol a gyermek éppen van, illetve az, hogy mennyi időt töltött más országokban, milyen szinten alkalmazkodott már, és a folytonosság igénye, ezek is nagyon-nagyon fontos tényezők, amelyek egy értékelés részét képezhetik és ahol a döntés nagyon világosan arra mutat, hogy a gyermek érdeke érvényesül, abban az irányban kell tehát lépni. A UNHCR azt is javasolja, hogy ezeket az értékeléseket a gyermekvédelmi szakemberek végezzék, hiszen ők rendelkeznek a megfelelő tapasztalatokkal ahhoz, hogy felmérjék, hogy mi is áll egy gyermek érdekében, egy kiskorú érdekében. Az ilyen értékelések esetében a menedék kérelem folyamatának szakasza nem kell, hogy a legfontosabb tényező legyen. A monitoring munka azt mutatja, hogy múltban az átszállítások tulajdonképpen negatív következménnyel jártak, nagyon sokszor a gyermek jogai sérültek. Tehát az a véleményünk, hogyha nem szolgálja az az érdeküket, a gyermekeket ne szállítsák máshová. Múltbeli problémák például az, hogy túl, túl későn indult be egy folyamat, vagy kölcsönös elismerés hiánya mondjuk az értékelések esetében felnőtt szállásokra vagy fogdába kerültek az ilyen gyermekek, aztán például a hajléktalanság egy hasonló probléma volt. A gyermekeknek a lehető leghamarabb gyámot kell kijelölni, aki végigkíséri őket a Dublini folyamaton lehetőséget kell biztosítani arra, hogy személyes beszélgetést kaphassanak, ahol beszámolhatnak a tapasztalataikról, és tájékoztatni kell a Dublini eljárástól, eljárásról azokat a gyerekeket, különösképpen akik még nem nyújtották be a menedékkérelmüket, illetve a fellebezés lehetőségéről is tájékoztatni kell őket, a jogsegélyről is, és a jogaikról. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Kessler úrhoz fordulok, aki a jezsuita menedékes szolgálat képviselője, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Jó magamat is most mentettek ki a liftből, úgyhogy köszönöm ezt a kedves köszöntést. Egy kicsit más keresztény szervezetek véleményéről is szólok majd, mert együtt értékeltük ki a bizottsági javaslatot. Nyilvánvaló, hogy nem lehet a probléma összes aspektusát részletesen kielemezni. Restrict myself to two points. First of all, we would like to warmly... Két pontra korlátozom tehát a hozzászólásomat. Először is köszönjük a bizottság javaslatát, és szeretnénk megköszönni az előadó kiváló munkáját, ugyanis kiváló munkát végzett. Ritka az, hogy egy civil szervezet köszönetet mond a bizottságnak azért, amit tett. Úgyhogy én szeretném ezt a lehetőséget most megragadni erre. De az előadónak is, ahogy említettem, köszönetet mondok, mert azt hiszem a jelentés a jelenlegi formájában nagyon nagy mértékben segítene a kiskorúakon. Másodszorban röviden kommentálnám a javaslattervezetet a tanács esetében is. Ugye egy új 4-es B bekezdést javasol a tanács a 8-as cikkhez. Ez az új bekezdés a rendeletben azt fogalmazná meg, hogy a 4-es A cikkből, cikkhez képest derogációval az a tagállam dönt a menedékkérelemről, ahol a gyermek azt az első alkalommal benyújtotta. Van némi aggályunk a javaslattal kapcsolatban, ugyanis az új bekezdés egy kicsit a bírósági ítéletet egy picit megfordítaná. A bíróság szerint ugyanis a dublini visszatér, átszállítás az nem szolgálja a gyermek érdekét. A tanács javaslata ezt megfordítja, és azt mondja, hogy a kísérlet nélküli kiskorúak egy bizonyos csoportja esetében a visszaszállítás a legjobb megoldás. Ez gyakorlatilag a fordítotja annak, amit a bíróság mondott ki. Ez az egyik gondunk az új bekezdéssel kapcsolatban, a másik gondunk pedig az az, hogy sokkal hosszabb és sokkal bonyolultabb eljárásokat eredményezne ez. Hogyha ezt megvalósítják, akkor sokkal bonyolultabbá válna minden egyes esetben arról megbizonyosodni, hogy az érintett kiskorú esetében egy másik tagállam hozott-e már érdemi döntést az eljárásjogi szempontokon kívül. Sokkal tovább tartana ellenőrizni azt is, hogy az eljárás az érintett tagállamban tiszteletben tartotta-e a gyermek igényeit, szükségleteit, tehát a gyermek visszatérésen nem sérteni azt az elvet, hogy a gyermek érdekei kell, hogy elsőbséget élvezzenek mindenek felett. Harmadsorban pedig ez még rosszabb helyzetbe hozna azokat a gyerekeket, amelyek, akik amúgy is kiszolgáltatottak, ez biztos, hogy nem lehet az EU kívánsága. Köszönöm, mondja az elnökasszony, és Zelvenszke asszony következik az EKRE nevében. Köszönöm szépen, elnökasszony! asszony! Köszönöm szépen, hogy meghívtak a meghallgatáson. Igen, és elmondhatom a véleményünket. Mi egy olyan hálózatot képviselünk, amely Európában mint egy 500 jogát foglal magában. Régóta dolgozunk ezen a, ebben a témában, Svájcban is dolgozunk, és összehasonlító elemzéseket is készítettünk, és különböző tagállamokban jelen vannak a szakembereink a Dublin ügyekben. El kell, hogy mondjam, hogy erőteljesen támogatjuk a bizottsági javaslatát a 8.4-jel kapcsolatban, és meggyőződésünk, hogy a kivételek alkalmazása ö, igen ritka esetben fordulhasson csak elő. El kell, hogy mondjam, a véleményünk szerint ez mi is úgy gondolkodunk, mint az Európai Bíróság, és amit a tanács javasolt, az nem tesz -e eljeget ennek az elvnek. Itt nem, nem mindig veszik figyelembe ugyanis a fiatalok alapvető érdekeit. Itt figyelembe kell venni, hogy védeni kell ezeket a fiatalokat, mint ahogy az EU karta 24 cikke tartalmazza. A menekült státusz kérők gyerekek esetében itt nem, a, le, a gyermek legfőbb érdekét kell szem előtt tartani, amikor ezeket az ügyeket vizsgáljuk. Nagyon bonyolult számunkra, hogy lássuk, hogy hogyan tudunk különböző trendeket figyelembe venni, hogy egy transfer, egy átszállítás működőképes legyen. El kell, hogy mondjam, hogy megfigyeltük a jogalkalmazást különböző tagállamokban, és azt látjuk, hogy számos tagállamban úgy alakul a helyzet, hogy figyelembe veszik ezeket a mérlegeléseket, és itt a bíróság előtt is ilyen eredmény jutottak. Itt szeretnénk aláhúzni, hogy egyetlen gyermeket se kényszerítsünk arra, hogyha elkerülhető, hogy a szint változtasson. Egyéb iránt pedig szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a kiskorúak rendkívül ezt figyelembe kell venni, és amit a tanács javasol, adott esetben terhet jelentene, amire nincs szükség a fiatalok számára szeretnénk hangsúlyozni azt is, hogy szükség van arra, hogy a gyermek legfőbb érdekeit egyértelművé tegyük értékelés útján, és a gyermekek speciális érdekeit is figyelembe vegyük, mert különben ez embertelen bánásmódhoz is vezethet annak ellen, ellenére, hogy egy felnőtt esetében ez még nem minősül embertelenek. Szeretnénk rámutatni arra is, hogy a Dublin rendelet felülvizsgálata, átdolgozása olyan irányba kell, hogy haladjon, hogy gyermekek érdekét a 13. preambuló bekezdésben és a 6. cikkben mindenképpen figyelembe vendő. Itt megfelelő garanciákat kell biztosítani a kísérlet nélküli kiskorúak számára, hiszen ők különlegesen sérülékenyek. A garanciák érdekében megfelelő előírásokra van szükség a tagállamok vonatkozásában. Ezt nekik figyelembe kell venniük, amikor értékelik a fiatalok helyzetét. Ezt szorosan figyelemmel kell kísérni a civil társadalom részéről és más szereplők részéről is. Köszönöm szépen Zámenszka asszonynak. A következő hozzászóló Bidelkov úr a Myers bizottságtól. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Issue, the Mayer's Committee is a group of legal academics, lawyers and judges. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bel- és igazságügyi szakértők vizsgálták ezeket az anyagokat. A Meyers bizottság ezekből a szakértőkből áll. Azt hiszem, hogy az anyagunkat kiosztották, úgyhogy csak két pontot emelnék ki. Az első a bíróság ítélete. Az a véleményünk, hogy a tanács álláspontja, a bizottság álláspontja és az ítélet is világos és elképzelhető, hogy a tanács álláspontja még észszerűnek is tűnik, hiszen egy kivétel a kiskorúak esetében, amelyet már érdemben megvizsgáltak, elkerülheti azt, hogy az úgynevezett asylum shopping megvalósuljon, tehát hogy válogassanak az emberek a menedék kérelme kezelésének alapján, tehát ez a Dublini rendszer integritását fenntartja de a tanács tulajdonképpen ezt a vitát a jogi visszaélések, illetve a bűncselekmények elkövetésének szempontjából közelíti meg, és a valós problémáról nem beszél, láthatatlanná válik itt a menedékpolitika, az EU-s menedékpolitikának a legnagyobb problémája, ez pedig az, hogy a Dublini rendszer rosszul feltételezi, hogy a menedékkérelmek minden egyes tagállamban megfelelőek, és megfelelő standardok alapján kezelik őket. Pedig ez nem igaz, nagyon sok tagállam van, ahol nem hajtják végre megfelelően az eljárásokat, és mindenki ennek áldozata, aki menedékérő, kiszolgáltatottak, mint például a kiskorúak, még jobban megszenvedik, megszenvedik ezeket a nem megfelelő jogrendszereket. Tehát az Európai Parlament, megte, amit megtehet, az az, hogy elutasítja azt, hogy a kiskorúakat, kísérő nélküli kiskorúakat kitegyük a nem megfelelő jogrendszereknek tehát azt javasoljuk, hogy fogadják el Wikström asszony jelentését így. Végül pedig a 27-es cikkről gyorsan egy konkrét példát említenék. Egy kiskorú kérelmet nyújtott be, azt állította, hogy az édesapja egy másik tagállamban tartózkodik, de ennek a vizsgálata olyan sokáig tartott, hogy letelt a három hónapos várakozási időszak, és a család egyesítés nem történhetett meg, a fiú nem találkozhatott az apjával, nem követhette őt. Az EU karta 47-es cikke megfelelő jogorvoslatot követel meg az emberi jogok, illetve szabadságjogok minden egyes megsértése esetében. A rendelet 18-as és 19-es módosítása nagyobb összhangba hozná a szöveget a kartával. A bizottságunk azt javasolja, hogy az eljárásról szóló irányelv 25-ös cikke tegye lehetővé, hogy az ugyanolyan tartalmú kérelmeket ne ítéljék befogadhatónak, és így el lehetne kerülni a szándékos válogatást a tagállamok között, de a mi véleményünk szerint a négyes cikk az a dokumentumok megosztására megfelelő jogalap lenne, hat hónapos időt lehetne lefektetni, amely alatt meg lehet osztani ezeket a dokumentumokat, és el lehet dönteni, hogy azok befogadhatóak-e vagy sem. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Daphne Budai asszony következik a Save the Children szervezettől. Uh, Mrs. Chair, thank you. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak a Save the Children szervezet nevében, hogy röviden beszámoljak uh, ebben az összefüggésben a módosításokról, amelyeket beterveznek a Dublin uh, rendelettel kapcsolatban. Szeretnék kicsivíteni néhány problémát, uh, amit a kollégám már hangsúlyoztak, de szerintem meg kell nézni a valóságot is mi van a jogi előírások között. Pillanatilag azt látjuk Európában, hogy növekszik azon gyermekek száma, akik menekült státuszkének Európában. A legutóbbi statisztikák értelmében emlékeznünk kell arra, hogy mintegy 26 ezer gyermek van itt nálunk, akik menekült státuszt kérnek, és mintegy 13, 10, 13 ezer ezek közül kíséret nélkül mindenek előtt Szíriából, Eritreából és más nehéz helyzetben lévő országból érkeznek ezek. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelő perspektívába helyezzük ezt a vitát. Ha vissza akarunk térni a módosításokra, három aspektust szeretnék kiragadni. Fontos, hogy megnézzük az indoklást, amit az Európai Bíróság alkalmazódott, itt meg kell nézni például a megvalósíthatóságot, ezt is végig kell gondolnunk, az egy, és hogyan tudunk egyfajta gyakorlati együttműködést kialakítani. Hogyha megnézzük a jogi megvalósíthatóságot, akkor ki kell térni arra, amit a kollégáim már elmondtak, hogyha megfordítjuk a logikát, az ítélet logikáját, amit a bíróság alkalmazott az emély esetben, Szeretném hangsúlyozni, hogy a kiindulási pont az indoklásban annak az elismerése, hogy rendkívül sérülékenyek a gyermekek, a menekült státuszt kereső gyermekek, és ez indokolja azt, hogy az átszállításokat csak akkor alkalmazzuk, amikor nincs más mód ez rendkívül fontos. A tanács indoklását is érdemes megnézni, ha megnézzük a gyermek legfőbb érdekét. Itt az idő egy rendkívül fontos tényező. Korábban hangsúlyoztuk, hogy ez egy meglehetősen bonyolult ügy, és figyelembe kell venni, hogy milyen tényezők játszanak, például a gyermekek jólét, biztonsága, egészséges, stb. És a hátteret is, amelyben egy gyermek van. Aztán azt is figyelembe kell látnunk, hogy ezt a megvalósíthatóságot milyen alapján tudjuk megítélni. Itt, a védelem eh, általánossága nem egyenlő védelmet biztosít Európában. Vannak tagállamok, ahol komoly hiányosságok vannak, és az a tény, hogy döntés született, ez még nem vezet feltétlenül az átszállításhoz. Nagyon fontos pont, amire emlékeztetni kell, hogy nagyon nagy eltérések vannak az egyes rendszerek között, ami bonyolítja a folyamatot is. Az utolsó megjegyzésem arra vonatkozik, hogy szükségét látjuk annak, hogy az Európai Bizottság javaslatát a transnacionális együttműködés összefüggésébe helyezzük. Ez rendkívül fontos, hogy a Dublini architektúrát működtetni tudjuk, ha látjuk a Dublin egységek felszereltsége meglehetősen gyenge időként, nem tudnak operatív eh, kellő hatékonysággal dolgozni. Nagyon fontos, hogy a végső szöveg eh, az Európai Bizottság javaslatát eh, helyezze előtérbe, és kérjük a parlament tehát a végrehajtási intézkedésekhez jobban ragaszkodjon az eljárások során, hogy világossá tegyük, hogy az együttműködésre sor kerül. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászólónk az érintettek köréből, Forátker asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt libetagok. Szeretnék csatlakozni az előttem szóló kollégákhoz. Köszönöm szépen a meghívást. A mai napon a Vörös Kereszt nemzeti szervezetének képviseletében beszélek. Tudjuk, hogy a gyermekek a leginkább eh, sérülékenyek, és ezért nagyon konkrét szolgálatokat hoztunk létre, hogy reagáljunk a kísérlet nélküli gyermekek problémáira. A tevékenységünk arra vonatkozik, hogy szállásokat biztosítunk a befogadó központokban, pszichoszociális segítséget nyújtunk, itt egy megfelelő szociális, jogi és humanitáris támogatást kívánunk biztosítani ezekben a központokban. Mint már elhangzott a kollégáim részéről, a tapasztalataink azt mutatják, hogy rendkívül sérülékenyek a kiskorúak, és a legtöbb EU tagállamban a védettség szintje és a feltételek igencsak nehézkesek, és üdvözöljük azt a megközelítést, amit az Európai Bíróság és az Európai Bizottság alkalmazni kíván abban egy, egyetértünk, hogy konkrét a gyermekeket védő megközelítésre van szükség, amely eltér attól, hogy a felnőtteket. És nagyon fontosnak tartjuk azt a tényt, hogy a parlamenti jelentése széleskörű támogatást biztosít a bizottság javaslatához. Szeretnék emlékeztetni, a cél az, hogy a gyermek legfőbb érdekét tartsuk szem előtt mindig, miközben garantáljuk azt, hogy szisztematikusan védjük, másrészt pedig a felelős tagállam ne húzza el túlságosan az eljárást, ami viszont gyakran előfordul, amikor az átszállításokra sor kell a Dublin értelmében. Abban egyetértünk, hogy megfelelő gyors hozzáférés biztosítsunk a fiataloknak. Szeretnénk azt ajánlani még, hogy az átszállításokra a tagállamok között csak, akkor kerül, csak úgy kerüljön sor, hogy ezek kivételes kezelést jelentenek az adott helyzetben. Azon a véleményen vagyunk, hogy a kiskorúakat ne szállítsuk át, hogyha ez nem képviseli a legfőbb érdekét. Természetesen vannak kivételek, de ehhez szükség van, hogy a konkrét körülményeket megvizsgáljuk. E, a gyermek legtöbb érneke kell, hogy legyen az mindent átfogó vizsgálati alap. E, azt gondoljuk, hogy szisztematikusan kell a fiatalok érdekeit képviselni. Figyelembe kell venni az ilyen értékelések során azt, hogy mit gondolnak a saját helyzetekről a fiatalok, illetve korlátozni kell az embercsempészet veszélyét is. A biztonság és az egészség is rendkívül fontos. Utoljára, de utolsó sorban a családegyesítés is lehetőséget jelent. Mi a családegyesítés fontosnak tartjuk. A család egy széles körű definícióját kell alkalmazni. Így tudunk hosszú távú megoldást találni igen, tisztelt képviselők, szeretnék még egy dolgot elmondani, ami ezzel összefüggés, ez fontos számunkra, annak a lehetősége, hogy az őrizetben lévő eh, eh, menekültek eh, megfelelő ellátásban részesüljenek. Nem szabad elzárni sosem a fiatalokat, kiskorúakat, és mindenképpen a az emberi méltóságot szem előtt kell tartani, és hogyha sérülékeny személyekről van szó, akkor ez különösen fontos. Itt a legmagasabb szintű védelmet kell biztosítani az új menekültügyi rendszer keretében. Mindenek előtt a, a központok vonatkozásában szeretnék visszatérni a vitára. Itt a nemzetközi védelem rendkívül fontos a kísérlet nélküli kiskorok esetében nem az a Itt nem az a elsősorban foglalkozni, hogy kinél van a felelősség, hanem hogyan tudunk gyerekbarát eljárásokat alkalmazni fenntartható módon. Ez egy megfelelő irányba tett első lépés, ez az új javaslat, hiszen azt gondoljuk, hogy helyes lenne a gyermekek védelmi érdekében ilyen megközelítés az egész Európában. Köszönöm szépen, mondja az elnök, hogy eljöttek a bizottságunkba és fontos információkkal szolgáltak. Most kollégáimnak adom meg a szót, az árnyék előadók kapnak szót, aztán visszatérek majd az előadóhoz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni valamennyi jelenlévőnek, és köszönjük a vendégek összefoglalóját. Cecilia azt mondta, hogy ő megismétli magát, de én szeretnék köszönetet mondani neki, mert hatalmas munkát végzett, ez komoly erőfeszítésekkel járt. Szorosan kapcsolatot tartott valamennyi árnyék előadóval. Én elmondtam ezt neki, már az árnyék előadói találkozón is, támogatni szeretném a munkáját a folyamaton végig, különösképpen ebben az esetben, hiszen itt most a gyermekek érdekeiről van szó, a kiskorúak érdekeiről van szó. Ahogy mások is elmondták, itt a meghívottak, tulajdonképpen most arról van szó, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a gyermekek érdeke élvezzen elsőbséget. És azért fontos, hogy zökkenőmentesen bonyolódjon ez az eljárás. Ahogy Pont most hallottuk, éppen most hallottuk, a kiskorúak a leginkább kiszolgáltatott csoportját képezik a menekülteknek. A mediterrán térségben rengeteg mentő akció zajlik, nagyon sokszor bekerülnek ezek a hírek a médiába, és hallunk arról, hogy mennyire kiszolgáltatottak ezek az emberek. És különösképpen akkor, amikor látjuk, ahogy megmentik őket. Még valamit szerettem volna említeni most, ez pedig az, hogy a frakciónk nem fog módosító indítványokat benyújtani, de azt hangsúlyozni kívánjuk, hogy minden egyes módosító indítvány, amelyet benyújtanak a rendelethez, jó lenne, hogyha a bíróság ítéletének felelne meg. Tehát bárki, aki benyújt ilyen módosítókat röviden és nagyon világosan fogalmazzon, annak érdekében, hogy az átláthatóság megmaradjon. Szeretnénk támogatni tehát ezt a módszert azért, hogy a gyermekek érdekeit védjük. Köszönöm. Köszönöm Robertának. Most pedig Szilvi Cipelasszony következik, aki Guillaume asszony képviseletében szól. Köszönöm szépen. Most árnyék előadónk Szilvi Guillaume nevében szólok hozzá. Sajnos nem tudott eljönni a mai napon Metzola asszonyhoz hasonlóan az előadónak Guillaume asszony szeretne köszönetet mondani ezért munkáért és eh, a módosításokért a kiskorú, a kísérlet nélküli kiskorúak témája, és mindig is az volt, és még mindig egy rendkívül érzékeny téma. Azt gondolom, hogy egyrészt eh, szem előtt kell tartani, hogy mennyire sérülékenyek ezek a kiskorúak, és biztosítani kell, hogy megfelelő elhelyezést kapjanak, másrészt pedig vannak lehetséges in nehézségek, amelyeket, amelyekkel szembesülhetnek. Számos esetet kell megemlíteni. Világos teszi ezt egyébként az ítélet is, amit a bíróság hozott. Ha ezt szem előtt tartjuk, akkor akkor, hogy mondjam, teljes mértékben osztom Wikström asszony véleményét. A, ezt a javaslatot a lehető legkevésbé kell módosítani, ha meg akarjuk őrizni a szöveg architektúráját. Ezért árnyék előadóként úgy döntöttem, hogy nem fogok módosítókat előterjeszteni, annak érdekében, hogy megmaradjon az a szöveg, ami a legközelebb áll a bizottság javaslatásához és a bírósági ítéletéhez. Itt mindenképpen szükség van előrelépésre, mert hogyha gyermekek érdekeit akarjuk megvédeni, és nem szabad lehetővé tenni, hogy különböző értelmezést adjunk. Itt egyértelművé kell tenni a helyzetet, és a gyermekek sérülékenysége a legfontosabb kiindulási alap. El kell kerülni a szükségtelen ö, átszállítását a fiataloknak egyik államból a másikra. Ennyit kívánt elmondani az árnyék előadó. Most pedig szeretnék reagálni arra, amit a tanácstól ma hallottunk önök egy gyors döntést szeretnének, mondták. Erre van lehetőség. Itt az ideje, hogy jelzést küldjünk, hogy európaiként azon országoknak, akik háború elől és katasztrofák elől menekülnek, mi lehetőséget adunk arra, hogy biztonságban éljenek, bizonyítsák, hogy bizonyítsák be önök, és ez is akkor gyors döntésre van lehetőség. Köszönöm, Zépel asszony. Kirkop úr nevében adok szót a kollégának, Kirkop nevében szeretnék köszönetet mondani Wikström asszonynak. A gyermekek legfőbb érdekét mindig szem előtt kell tartani, természetesen ez nem kell külön hangsúlyozni, de ügyelni kell arra is, hogy ne hozzunk létre olyan jogot és olyan eljárásokat, amelyek ösztönöznek az úgynevezett menekült shoppingra, ami azt jelenti, hogy átcsempészik egyik államból a másikba a menekülteket és hasonló eseményekről beszélek a legfőbb érdek a fiataloknak, a gyermekeknek. Természetesen a hitelesé is kell tenni az európai politikát ezen a területen. A tagállamoknak el kell kerülniük természetesen a szükségtelen átszállítást, de jogosnak tartjuk, hogy visszajuttassanak oda személyeket, ahol az első kerületben nyújtották, hogyha ez a tagállam már érdemi, érdemben vizsgálta, hogy az adott személynek jár-e a nemzetközi védelem. Egyéb esetben pedig fennáll a veszély annak, hogy személyek utaznak, vagy akár csempészik is őket egyik tagállamból a másikba, egy olyan tagállamba, ahol az idevágó szabályok kedvezőbbek. Nagyon nehéz látni azt, hogy a tagállam, ahol éppen jelen van a kérelmező, miért lenne miért lenne más jobb helyzetben egy második kérelem elbírásában, mint egy olyan tagállam, amelyik már az első kérelmet megkapta. Végül pedig Egyetértek azzal, amit Mitelkap úr mondott, és mások is, hogy az eljárások nagyon különbözőek a tagállamok esetében, és ez a Dublin rendelet nem indokolja, hogy ilyen különbözőek legyenek az előírások. Azt gondolom, hogy az eljárásoki hibákért a tagállamoknak kell felelniük. Köszönöm szépen, Björk asszony. Köszönöm szépen. Mindenek előtt azt mondanám, hogy rengeteg mondantom lenne a Dublini szövegről, és hát nem igazán pozitív dolgokat említenék. Észszerűtlen dolgok vannak benne, rengeteg helyen. Ugyanakkor most arra van szükség, hogy a módosítókra koncentráljunk, amelyeket megkaptunk, köszönetet mondta meg Cecilia Wikströmnak, aki teljes gőzzel dolgozott ezen témában mindenkinek kikérte a véleményét, mindent, és mindannyian máskülönben megvizsgáltunk a részletekbe menően, és hát a lehető legjobb megoldást kell találnunk úgy, hogy az lehető legjobban közelítsen az Európai Bíróságnak az álláspontjához. Oda kell eljutnunk, hogy az eredmény azt hozza, hogy a gyermekek helyzete jobbá lesz jelentéstevőknek köszönetet mondanék, mert bevont minket a folyamatba, és együttesen fogunk dolgozni a kompromisszumnak a kialakításán. Természetesen ez nem az első lépés, amelyet megtettünk, de nagyon fontos lépésről van szó. Arra kell törekednünk, hogy a derogációkat tudjuk rögzíteni a gyermekek esetében. A kérdésem továbbá az, hogy hányan érintettek ezekben? a 6000 gyermekről szoktak beszélni, kísérő nélküli kiskoriakra vonatkozóan, és hát a tanácsnak az egyeztetésére vonatkozóan kicsit csalódott vagyok, mert hogy nem szabad, hogy távolságot tartsunk a bírósági határozathoz képest. A 2013-ban megtörtént az, ami megtörtént, és a határozatokat, a döntéseket be kell tartanunk. Mi ezt tesszük, és elfogadhatatlan az, hogy a tanács úgy dönt, hogy nem veszi figyelembe a szakértőknek a véleményét. Meghallgattuk a szakértőket, meghívtuk őket, és a donhajukat, a tudásukat megosztják velünk, és figyelembe kell vennünk ezt, illetve ugyanígy figyelembe kell venni a bíróságnak a döntését is, az ensz a különböző jogtételeit, és a, ő a tanácsra szégyen, azt mondanám, tessék szíves lenni, újra megvizsgálni a különböző dokumentumokat, és nem szabad, hogy kompromisszumok szülessenek engedményekkel a gyermekeknek a legfőbb érdekére vonatkozóan. Úgyhogy nagyon kategorikusan kell, hogy fellépjünk. Meggyőződésünket képviselnünk kell. Nem szabad, hogy nem 6 ezer, hanem 26 ezer gyermeknek a sorsáról mindenféle engedményeket tegyünk. És a legrosszabb dolgoknak tesszük ki magunkat. Igen, a legrosszabb dolgoknak, hogyha nem ilyen irányba megyünk. Úgyhogy mindenképpen kategorikusan lépjünk fel. Thank you. Köszönöm szépen. Lambert asszony következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném Szeretnék csatlakozni azokhoz, akik az előadó munkáját megköszönték a témában, és csatlakoznék a szakértőink által elmondottakhoz is ma délután. Sokan felhívták rá a figyelmet, hogy azért kerültünk ebbe a helyzetbe, mert a Dublin 2 nem fogalmazott elég világosan arról, hogy ki a felelős a kísérő nélküli kiskorúak esetében. A legutóbbi parlamenti ciklus alatt a tanácssal és a bizottsággal abban állapodtunk meg, hogy elfogadjuk, hogy a bíróság hozzon döntést, most megvan ez a döntés, ez elég világos, és hát talán azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogy ez csalódottságra ad okot, de úgy tűnik, hogy a tanács még mindig vitatkozni akar, annak ellenére, hogy ezen az egész folyamaton már végigmentünk. Itt a szakbizottságban ma is hallottuk ezt, ez a rendelet elismeri, hogy minőségbeli különbségek vannak a tagállamok között abban, hogy hogyan alkalmazzák a közös menekültügyi rendszert. A vita már lezajlott az előző parlamenti ciklusban a Dublini rendelet összeállításával kapcsolatban, és azt hiszem, hogy ezt is figyelembe kell vennünk a mostani eszmecsere során. Az én frakcióm sem nyújt be módosító indítványokat, azért, mert mi a lehető legvilágosabb szöveget szeretnénk, amely a legnagyobb konszenzust kapja, a legnagyobb támogatottságot kapja a parlamentben. Tehát az eszmecsere is nagyon világosan és átláthatóan bonyoluljon a tanácssal. Én csak csatlakozni tudok Cipelasszonyhoz Ő is azt mondta, hogy ha gyors és zökkenőmentes döntést akarunk, akkor tessék, a tanács előtt nyitva áll az ajtó, minden világos, megvan a lehetőség a világos, gyors döntéshozatalra. És arra, hogy megakadályozzuk azt, hogy a kiskorúak, a gyermekek ilyen nehéz helyzetbe kerüljenek az összes kockázattal együtt, amelyeket ugye nagyon jól ismerünk. Tehát zárjuk ezt le a lehető leggyorsabban. Köszönöm szépen. Köszönöm Lambert asszonynak. Most pedig a többi kollégát kérdezem, Wimberg asszony. Tack för ordet och för informationen. Eh, jag har lagt... Köszönöm szépen, hogy szót kapok. A magam részéről egy módosított terjesztettem elő, ennek a tartalma arra vonatkozik, hogy fiatalok esetében mi is történik. Mégpedig azon fiatalok esetében, tehát nem gyermekekről van szó, hanem fiatalokról, akik több tagállamban terjesztenek elő kereseteket kérelmeket, illetve kereseteket, mert hogy olyan esetekről van szó, amelyek adott esetben ember keresedelmel kapcsolatosak, és tekintetben a dolgok nem világosak, nagyon véletlenszerűek. A lehető legjobb feltételeket kellene kialakítani a gyermekek javára. Például előfordul Svédországban az, hogy ö, ö, olyan esetek alakulnak ki, amelyeknek a révén 7000, igen, 7000 fiatal mindenféle kíséret nélkül lép fel, és hát ki vannak téve annak, hogy áldozataivá válnak az emberkereskedőknek. Korrektül kellene ezt a helyzetet kezelni. Bák, köszönöm szépen Mimel Gasszonynak. Most pedig, mivel senki más nem kíván hozzászólni, Ceciliának adom vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék először is a meghívottakhoz fordulni, és megköszönöm a nagyon értékes és hasznos hozzászólásaikat, ugyanis ezek fontos szempontokat vetettek fel azzal kapcsolatban, hogy mi a gyermekek, a kiskorúak legfontosabb érdeke. Ezt mindig figyelembe kell vennünk, amikor a jelenlegi nagyon fontos dossziéval kapcsolatban a munkánkat végezzük a tanácshoz és a bizottsághoz is fordulok, illetve az árnyék előadókhoz is, és mindenkinek megköszönöm az, a megtett erőfeszítéseket. Megköszönöm a javaslatokat is, amelyeket itt ma hallottam. Üdvözlöm a kollégák által beküldött módosítóindítványokat indítványokat is, hiszen ugyanolyan szellemben fogalmazódtak meg, mint az én jelentésem. Ezeket a módosítókat majd egy árnyék előadókkal szervezett találkozón megvitatjuk. Még nem tudom pontosan ennek az időpontját, de mindenkit érteni, értesíteni fogok. Szeretnék egy valamire visszatérni, ami elhangzott, és ez egy nagyon kényes kérdés. Az átadások általában nagyon időigényesek, és általában nem e, szolgálják azt a célt, hogy a fiatal az életét ki tudja építeni, hogy le tudjon e, telepedni. A befogadás feltételeiről szóló irányelben is megemlítik, hogy a tartózkodási hely változtatását a minimálisra kell csökkenteni a kiskorúak esetében, és egy másik irányelv is azt fogalmazta meg, hogy legkésőbb hat hónapon belül le kell zárni a menedékkérelem elbírálását, és egy átadás az a legtöbb esetben tovább tart, mint hat hónap. Tehát ez azt jelenti, hogy egy menedékérő gyorsabb eredményt, gyorsabban eredményt kap, hogyha abban a tagállamban bírálják el a kérelmét, ahol ő azt először benyújtotta, és nem pedig átadásra kerül sor. Előfordul, hogy mondjuk, ha vissza kerül a kiskorú abba a tagállamba, ahol már nyitott az ügye, akkor ott gyorsabb lesz az ügy elbírálása, de mivel az átadás több időbe telik, mint hat hónap, ezért nem lehet az, hogy hamarabb eredmény lezárul, valamilyen eredménye lezárul az ő ügye, hiszen több mint hat hónap az átadás, és még az ügyét az első tagállam le kell, hogy folytassa, tehát sokkal gyorsabban eredményre jutnának, hogyha abban a tagállamban folytatnak le az eljárást, ahol azt a kiskorú éppen, ahol éppen tartózkodik, és ahol benyújtotta a kérelmet. Nagy ö, a kockázata annak, hogy a bíróság ezt a rendelkezést egyébként úgy fogja tekinteni, mint az alapjogi karta megsértését, és ezután pedig bírósági ügyek sorozata fog következni. Mindezt annak érdekében, hogy a visszaéléseket megakadályozzák. A bíróság és egyáltalán a jogszabály már megadták a lehetőségeket. Tulajdonképpen a második eljáró tagállamban az eljárás lefolytatása oda vezethetne, hogyha a két tagállamban ugyanolyan tartalmú kérelmet nyújtottak be, akkor befogadhatatlannak ítéli meg a tagállam ezt a kérelmet, akkor lehet, hogy az egyik kérelmet az első tagállamból át kell küldeni a második tagállamba, a kulcsfontosságú dokumentumokat, iratokat pedig újra le kell fordítani és ugyanúgy abban a példában, mint amit az előbb említettem, hosszabbodik az eljárás ideje az administratív eljárások miatt, és elfelől semmi kétségem. Azonban a kísérő nélküli kiskorú legalább nem kell, hogy elszenvedjen még egy átadást, és nem kell, hogy elszenvedje azt a bizonytalanságot, amely egy ilyen átadással jár, és azt, hogy nagyon hosszas, hosszú ideig gyakorlatilag mindenfajta jövőre vonatkozó kilátás nélkül éli az életét. A tagállamok ki kell, hogy cseréljék egymással az információkat a Dublini rendelet értelmében egyáltalán. És ez vonatkozik a nemzetközi védelemre vonatkozó kérelmekre is. A szerződés, az Európai Uniós szerződés 430-as cikke is idevág tehát egy másik kérelem újra megfontolása nem lehet kevésbé fontos, mint a gyermek elsődleges érdeke. A bíróság ítéletéből is látjuk, hogy a tagállamok jobban ki kellene, hogy használják a menedékjog lehetőségeit arra, hogy az azonos tartalmú kérelmeket mégiscsak megvizsgálják. Ezt csak szerettem volna világosan megfogalmazni, mert lehet, hogy a bevezetőmben nem tértem ki erre a kérdésre. De szerettem volna kihangsúlyozni, hogy nekünk is ezt a megfontolást kellene figyelembe venni. És még egyszer szeretném kiemelni, hogy mindenkinek köszönöm a hozzájárulást, a közös munkát. Úgy látom, hogy nem kell további részletekbe bocsátkoznunk most, de bárkivel, bármikor nagyon szívesen találkozom bárki, akit érdekel ez a nagyon kényes és nagyon fontos dosszié, nyugodtan forduljon hozzám. Köszönöm szépen. Mert Cecilia. Köszönöm szépen, Cecília. Köszönöm az elvégzett munkát is. Az utolsó két pont a mai napirendünkön elhalasztásra került ami egyben azt is jelenti, hogy befejezzük a mai ülést. Szeretném közzétenni a holnap délelőtti első pontot is elosztjuk. Tízkor kezdünk holnapkor, holnap a ülésünkkel. Köszönöm szépen, és holnap találkozunk 10 órakor. Akkor nem azért van, mert nincs koordinátori, hanem azért van, mert nincs. Mm-hmm. Hát akkor együtt fogunk élni ezzel. De nektek úgy is hát, mindegy. Hát, minket nem érint, Zoli. Ja.